Dear colleagues, Dear colleagues, may we begin? Kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Azzal kezdeném, hogy a koordinátorok döntéseit fogom ismertetni, illetve egy döntésről van szó, a szocialisták kapják a közérdekű bejelentőkről készítendő saját kezdeményezésű jelentést. Rozier asszony lesz az előadó, ez volt tehát a koordinátorok mm, döntése, most pedig folytatjuk a A 13-as napi rendi ponttal folytatjuk. Ugye itt a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről van szó, és a módosítókat beszéljük meg. Kavada úr az előadó. Kedves kollégák, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a szakbizottságon belül ö, módosítókkal járultak hozzá ehhez a véleményhez. Az első eszmecserét folytatva ö, csak azt tudom megállapítani, hogy a különböző politikai frakcióknak eléggé eltér az álláspontja, de nekem az az érzésem, hogy sikerülni fog majd ezeket közelíteni egymáshoz. Mielőtt belevágnék a részletekbe, szeretném elmondani önöknek, hogy nem fogok azokkal a módosítókkal foglalkozni, amelyek a jogalap megváltoztatására irányulnak, ugyanis a foglalkoztatási szakbizottság ugye megkérdezte szakbizottságunkat a jogalap változtatásról. A jogi osztály véleménye a következő ülésre, a következő júri ülésre, május harmadikára, negyedikére el fog készülni, és azt javaslom, hogy ezekről a módosítókról majd akkor beszéljünk, hogyha szóban ismertette a jogi osztály a véleményét. A benyújtott módosítók közül a következőkről tudunk most eszmét cserélni. Ezekről én is tennék észrevételeket. Először is a kiküldetési időtartama. Egyes kollégák azt javasolják, hogy az időkorlátot töröljük el. Mások úgy ítélik meg, hogy észszerű lenne 6 hónapban vagy 12 hónapban korlátozni a kiküldetési időtartamát. Egyébként a díjazás a következő fogalom, amiről módosítókat nyújtottak be, és itt ugyanez a helyzet. Egyesek díjazásról, mások minimális fizetésről beszélnek, a különböző nemzeti jog szerinti őket megillető fizetéseket, pótlékokat is bele számítva. Egyesek azt javasolják, hogy a cégek a beszállótai szerződéseket is nyújtsák be. Én inkább optimista vagyok ebből a szempontból, mert egyértelmű, hogy a módosítóknál lehet még egyeztetni, tárgyalni, közelíteni a véleményeket, álláspontokat egymáshoz, tehát az első két témával kapcsolatban. Ami a közúti szállítást illeti, ez a harmadik terület, én amellett vagyok, hogy ezt a kérdést egy külön erre vonatkozó aktus szabályozza majd, ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, nem hagyhatjuk jogi vákumban ezt az ágazatot, addig, amíg a külön jogszabály elkészül. Én inkább amellett vagyok, hogy egyelőre ez az irányelv szabályozza ezt a szektort is, hogy ne kerüljön légüres térbe. Egyébként pedig én amellett vagyok, hogy vélelmezzük a cég megtelepedését a kiküldés esetén, így a szabályok mindenki számára elfogadhatóvá válnának. Hm, tehát ennyiben tudok beszámolni a közösen elvégzett munkáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Zlotowski úr. Grupa. Köszönöm szépen. Az ECR 14 módosított nyújtott be Kavada úrnak. Ezeket röviden ismertetném, szeretném hangsúlyozni, hogy mi olyan szabályozást szeretnénk, amely a, a, munkavállalók és fogyasztók szempontjait jobban figyelembe veszi. Ez nem csak egy szektorra vonatkozik, rugalmas kellene, hogy legyen a javaslatunk az építőiparra, közlekedésre, szállításra, minden szektorra relevánsnak kell lennie a tengeri szállítást kizárták az alkalmazási területből. Úgy gondolom, hogy a szállítás, ugye mobil szolgáltatás több tagállamot is érint, és a regisztráció szerinti tagállam rendszere kell, hogy vonatkozzon rá úgy gondolom, hogy kivételt kell létrehozni e szektor esetében. A másik fontos dolog a minimális díjazás. Ennek nagyon nehéz a meghatározása bizonyos tagállamokban, mert a díjazás nagyon sok mindenből áll, sokféle pótlékot bele lehet számítani a jelenleg hatályos rendszer alapján a bizottságok, a bizottság azt kéri, hogy a foglalkoztatók elemezzék a tagállami helyzetet. Fontos lenne az összes összetevőt figyelembe venni, hogy ne lehessen különbözőképpen interpretálni a szabályozást. Ugye a tagállamokban egyes díjazási összetevők kötelezőek, mások nem kötelezőek. A tagállamoknak meg kellene adniuk azoknak a díjazásoknak a listáját, amelyek figyelembe veendők az információnak, könnyen hozzáférhetőnek kellene lenni, és a régi tagállamok vállalkozásai könnyen hozzá kellene, hogy férjenek ehhez mi azt is javasoljuk, hogy töröljük a 24 hónapos plafont, nem indokolja semmi az ilyen megkötést az ideiglenes átmeneti szolgáltatás szolgáltatások esetében a jog, a piac sem indokolja ezt, és a bizottság sem tudta indokolni, hogy miért lenne fontos egy ilyen korlát bevezetése. Vannak olyan szolgáltatások, például az építőiparban, amelyek tovább tartanak, mint 24 hónap, ilyenkor 24 hónap után egy adott beosztásban valaki más kell, hogy felváltsa a kiküldött munkavállalót, ez problémát jelent a Róma egyes szempontjából is. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatát abból a szempontból is módosítani kell, hogy a beszállítókkal mi a helyzet. Különösen, amikor a kiküldetési időszak három nap a referencia hónapban. Bízom benne, hogy ezeket a módosítókat az előadó figyelembe veszi majd a munka végzése során. Köszönöm. Thank you. Uh, Nagyon köszönöm. Szájer úr. Well, uh, thank you very much. Uh, köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy Ugye a jogi ügyekkel foglalkozó szakbizottság vagyunk, és ahogy láttam a módosítókat, az volt a benyomásom, hogy alapvetően sok módosító a júri szakbizottságból származik, viszont nem jogi ügyekkel kapcsolatosak ezek a módosítók. Ez önmagában nem probléma, csak szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy nekünk a jogi ügyekkel kell foglalkoznunk. Vannak olyan módosítók is, amelyek jogi ügyekkel kapcsolatosak, ez nagyon egyértelmű dolog, viszont vannak olyan kollégák, akik más szakbizottságokban nyújtott módosítókat nyújtottak be, tehát az EMP szakbizottság is a jogi ügyekben kérik ki a mi véleményünket, tehát ez a mi szakterületünk. Természetesen a jogi nézőpont az egyik legfontosabb. Ez a kérdés, amelyről eddig beszéltünk, ez egyértelműen az, hogy ez az új szabályozás, rendelet vajon megfelel-e a mm, szolgáltatás nyújtás szabadságának elvével és már pedig itt felmerülnek súlyos kétségek. Viszont földrajzi szempontból az előző mm, hozzászólásomat kicsit módosítanám, amikor azt mondtam, hogy kelet-nyugat témáról van szó. Itt látható, hogy nem kelet-nyugat témáról van szó, hanem a szociális védelem különböző szintjein lévő országokról. Nem Európai Uniós dolgok kerülnek e- elő itt, hanem munkaszervezési kérdések is előkerülnek. Tehát ez nem, vagy nem csak kelet-nyugat ellentét ebben az értelemben. Tehát én ebben a, ebben a benyomásban ringattam magam, de, de látom, hogy, hogy nem erről van szó. Látom, hogy itt sokkal több érdek kerül elő, mint azt az előbb gondoltam. A bizottságnak lehetett volna ilyen vagy a másod, de egyértelmű, hogy sok mm, országnak vannak problémái ezzel a rendelettel. Vannak olyan munkavállalók, akik nagyobb védelmet érve, élveznek a kollektív szerződés értelmében például, vagy más rendelkezések értelmében. A legfontosabb dolog, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, és amely szerintem tényleg problémás, az a 24 hónapos plafon, amely egyrészt ellenébe megy az eddigi jogi környezetnek, ugyanis új fogalmat vezet be, egy eddig teljesen ismeretlen fogalmat, csak azért, hogy bizonyos jogi nehézségeket kikerüljön, így viszont új, egyetemen új jogi nehézségek kerülnek elő, mert pedig ez szerintem még mindig ellentétes a szolgáltatás nyújtása szabadságával. Én is benyújtottam módosítókat, amelyek ezt a problémát próbálják orvosolni. Összességében ez az egész dolog önmagában probléma. Már említettem, hogy új fogalmak, új koncepciók kerülnek elő, a javadalmazásnak a fogalma például, illetve ennek a, az, hogy a javadalmazás a fizetéshez hogyan is kapcsolódik. Szerintem ez egy problémás kérdés, ugyanis Hogyha ez a kettő ugyanaz, akkor az a probléma, hogyha nem ugyanaz, akkor, akkor pedig az a probléma. Tehát uh, itt új fogalom jelenik meg, egy új terminológia, egy új kategória. Hogyha ez a két fogalom eltér egymástól, akkor um, egyáltalán nem egyértelmű ebből az új szövegből, hogy mi a különbség a kettő között. Ez nagyon homályos terület, új problémák kerülnek ezeken a területeken elő pedig ez már önmagában egy nehéz téma. Én ezt nem támogatom, és próbálom a módosítóimmal elérni, hogy egy újabb, jobb helyzet alakulhasson ki. Ami a jogalapot illeti, itt is nagyon súlyos bizonytalanságok vannak. A bizottság javaslatával kapcsolatban én is nyújtottam be a jelentéshez módosítókat, Szerintem a Júri szakbizottságban nekünk határozottan kell fellépnünk az ilyen nem egyértelmű kérdések esetében. Már kértük a jogi szolgálatnak a segítségét is, de még mindig nem egyértelmű a, a válasz. Nem, nem egyértelmű a válasz arra a kérdésre, melyet feltettünk ezzel nagyon homályos témával kapcsolatban. Azt javasolnám, hogy támogassuk az AMP szakbizottság kérését, és adjunk lehetőséget nekik arra, hogy a jogalapot vizsgáljuk, ugyanis mi vagyunk azok, akik, el tudjuk dönt, akik az utolsó szót kimondhatjuk. Még hogyha az AMP szakbizottság nem is fogadja el a mi véleményünket, később amikor a rendeletet vizsgálják, akkor mi, mint júri szakbizottsági tagok, még mindig mondhatjuk azt, hogy jogi szempontból egyértelmű véleményt fogalmazunk meg, és szerintünk a többi szakbizottságnak kell ezt elfogadni, a plenárisnak kell ezt elfogadnia. Tehát véleményem szerint támogat mindenképpen meg kell, meg kell néznünk ezt a szöveget. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Levolszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a Kevede úrnak, a vélemény előadójának, és szeretném bátorítani az optimizmusában. Egyetértek, egyetértek azzal, hogy a jogalapot tekintve ezt majd egy későbbi időpontban vizsgáljuk, ugyanis még várjuk a jogi szolgálatnak a válaszát, amelyet hivatalosan kértünk. A mi szakbizottságunknak kell véleményt formálnia, de nem rejtem véka alá, hogy az én módosítóim azok pont abba az irányba mennek, hogy az irányelvnek legyen kettő alapja, Mond, szerintem ez már a jogi és technikai kérdéseken túlmutat, ugyanis itt politikai kihívásról is van szó. Meg kell mutatnunk, hogy a belső piac, illetve a, szolgál, a szabad szolgáltatás nyújtás, az, azok nem mennek ellenébe a munkavállalók jogainak, vagy a munkavállalók diszkriminációjának. Sokan, sokszor azt mondják, hogy csupán csak a szabad tőkeáramlással, nyújtások szabadságával foglalkozunk, és nem foglalkozunk a jóléttel, az emberek jólétével kapcsolatos kérdésekkel. De mert most véleményem szerint pont, hogy azt szeretnénk, hogy egy adott tagállamban a munkavállalók, akik ugyanazt a munkát végzik, ugyanolyan elbánásban részesüljenek. Szerintem ez hatalmas kihívás, amelyen mindenképpen komolyan el kell, el kell gondolkodnunk. El kell gondolkodnunk azon, hogy mit is fogunk mondani, mit is fogunk mondani a közvéleménynek. Nem arról van szó, hogy egy szolgáltatás nyújtót rosszabb helyzetbe akarunk helyezni, mint egy másikat, hanem csak szeretnénk elérni, hogy egy adott tagállamban ne legyen különbség azon munkavállalók között, akik ott dolgoznak és ott élnek, vagy esetleg ideiglenesen tartózkodnak csak ott munkavállalás céljából. Tehát várom majd az eszmecserét, amelyet nyilvánvalóan legközelebb le fogunk tudni bonyolítani Fontos, hogy megnézzük, hogy kettő jogalap van, nem csak egy kérdés merül fel, hanem több is. Ami pedig a módosítókat, a többi módosítót illeti, szerintem a javadalmazásnak a kritériumának vonatkozásában a szubszidiaritás elvét tartjuk tiszteletben. Nem akarunk semmiképpen sem beleszólni egy-egy tagállamnak a nemzeti jogába, amely javadalmazásra vonatkozik, de a jogállamoknak a tagállamoknak a jogát tiszteletben tartjuk, itt a szubszidiaritás elvének az értelmében. Támogatjuk tehát a kollektív szerződésekből származó jogokat is. Ami az időtartamot illeti, itt optimista vagyok, szerintem ugyanis majd sikerül egyességre jutnunk, de bevallom, hogy a 24 hónap az túlságosan hosszú véleményem szerint. Éppen ezért javasoltunk rövidebb kiküldetési időtartamot. A módosítók ebbe az irányba mennek. Kavada úrnak az optimizmusát, optimizmusához csatlakoznék. Szerintem is sikerül majd kompromisszumra jutnunk, úgy, hogy az alapelveket tiszteletben tartjuk, vagyis a jognak, illetve a mindenkinek a tiszteletben tartásának a jogát, és mindenkit tiszteletben tudunk tartani, a munkáját is, attól függetlenül, hogy melyik országból származik. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Anderson úr. Köszönöm szépen, én is megköszönöm az előadónak a munkáját. A jogalapról ma nem nyitunk vitát, az én módosítom ugyanakkor arra vonatkozik, hogy ezt kibővítsük, kiterjesszük, de megvárom az erről folytatott, lefolytatandó vitát. Az irányelv célja az, hogy egy jobban működő munkaerőpiacot hozzon létre. A kiküldés voltak éppen arról szól, hogy a munkavállalóknak és a cégeknek lehetőséget kínálunk arra, hogy éljenek a szabadsággal, de ez nem szabad a munkaügyi jogszabályok aláaknázását szól, hogy aláaknázza a munkaügyi jogszabályok betartását. Ez tehát a törvény logikája. Ami az igazi vagy genuine posting, igazi kiküldés eh, kérdését illeti, valóban látni kell, hogy valódi, valós, igazi kiküldésről van szó. És a jogszabály azt mondja, hogy ha kiderül, hogy nem valódi kiküldéssel állunk szemben, akkor a nemzeti jogszabályokat kell alkalmazni. Ez kiszámíthatóbb feltéve persze, hogyha a kiküldés alatt a jogszabályok, a munkavállalóra vonatkozó jogszabályok nem voltak előnyösebbek. Tehát így kezeljük ezt a helyzetet. Azt is figyelembe kell ugyanakkor vennünk, hogy a munkaerőpiaci rendszerek az egyes tagállamokban jelentősen különböznek egymástól, és más-más módon működnek. Vannak tagállamok, ahol létezik a minimális jövedelem, a minimum jövedelem rendszere, más országokban a kollektív szerződések rendszere működik. Az irányelvnek működőképesnek kell lennie teljesen függetlenül attól, hogy az egyes tagállamokban milyen rendszer működik. Én néhány módosítót nyújtottam be, amely megítélésem szerint megoldja ezt a problémát. Melyek ezek? Például az a módosító, amely azt mondja, hogy a tagállamok hatásköre, hogy a fizetésekről szóló szabályokat meghatározza a nemzeti jogszabályokkal is gyakorlattal összhangban. Ez egy kis részletnek tűnhet bár, de nagyon fontos ez mégiscsak az államok számára, ami a határidőket illeti. A hat hó, azt az érvet, hogy a hat hónap túl rövid volna, logikusnak és helytállónak tartom, és ezért kompromisszumként 12 hónapra teszek javaslatot. És persze örömmel tekintek a, folytatandó, a lefolytatandó további vita elébe a dosszié kapcsán. Köszönöm szépen. Fosszúr. Köszönöm szépen, én is két pontról szeretnék beszélni, amelyek megítélésem szerint azt szolgálják, hogy egyszerűsítsék a helyzetet. Az alvállalkozói szerződés odaítélésénél meg kell vizsgálni, ez az egyik szempont, hogy a tagállamok egyes ágazati vagy másfajta szerződéseinek rendszerét ne befolyásoljuk hiszen itt különböző alkotmányos megközelítések tanúi vagyunk. Fontos tehát, hogy arra figyeljünk, hogy a tagállamokban lévő um, bér vagy tarifa szerződéseket ne befolyásoljuk. Másrészt a 24 hónapos szabályozás, erről már a kollégák szóltak. Úgy gondolom, még ha a Róma egyet és a szerződés kötési szabadság elvét tiszteletben akarjuk tartani, akkor mégiscsak koncentrálni kell arra is, hogy nehogy el kell kerülni ezt, hogy egy olyan helyzet jöjjön létre, amelyben a munkavállaló saját tagállama szabályai szerint ezek a tagállamok, tagállami szab, kiindulási tagállam szabályai vonatkoznak rá, mondjuk egy osztrák munkavállalóra, ugyanakkor Németországban végzi munkát, és ebben az esetben mondjuk egy osztrák bíróságnak kellene a német munkaügyi szabályokról, illetve ez alapján ítélkeznie. Azt gondolom, hogy nagyon problematikus ez a szabályozás minden egyes részesedő számára, hiszen megoldhatatlan helyzetek, problémák jönnének így létre hiszen az egyik tagállamnak ebben az esetben a másik tagállam munkaügyi jogai, jogáról kellene bírói ítéletet hoznia. Azt hiszem, hogy ezt úgy kell szabályoznunk, hogy egyértelmű és világos legyen. Köszönöm, Régner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A vitam itt a kiküldés irányelvről és a szociális dömping elleni harcról szóló vitam gyakran a Panama Papers adhok bizottság munkájára emlékeztet. Ugyanis az adó elkerülés és az adó, adó kiátszás kérdésének kérdéséhez hasonló jelenség az, amikor a bérek kifizetését próbálják elkerülni, vagy a bérek kifizetését kiátszani. Ezért a mi módosítóink az úgynevezett postafiók cégekre vonatkoznak, az ilyen konstrukciókra, melyeknek létrehozása csupán azt a célt szolgálja, hogy a megfelelő bért eh, ne fizessék ki. Az elv az, hogy ugyanazt a bért, ugyanazért a munkáért, ugyanazért, ugyanazon a munkahelyen kell fizetni. Nos, a szociálpolitika és a bérek kialakítása, mi több a munkajog tekintetében, a nemzeti jogot kell elsősorban alkalmazni, hiszen um, európai szinten minimális standardok még nem jöttek létre. Minnyáján azt kívánjuk, hogy a különbségek csökkenjenek, létrejönnek a minimális standardok európai szinten, de ezek még nem jöttek létre, ezért módosítunk. Arra vonatkozik, hogy a fórum shoppingot megakadályozhassuk. Amikor tehát valaki azt a rendszert választja ki, ahol a legalacsonyabbak a standardok, a normák. Ami pedig a szolgáltatás nyújtási szabadságot illeti, persze, a szolgáltatások nyújtásának szabadság az egyik alapszabadság, ezt eh, tiszteletben kell tartani, de jelzem ugyanakkor, hogy ezzel az alapjoggal gyakran visszaélnek, ugyanis anyagi jogi szempontból Gyakran nem arról van szó, hogy egy szolgáltatás hogy a szolgáltatást a szolgáltatás nyújtási szabadság keretén belül hozzák, hanem éppen ezt a szabadságot kerülik meg anyagi jogi szempontból az úgynevezett verkfertrágokkal, amikor tehát az egyes munkavállaló, nem az egyes hatóságok aztán a későbbiekben pedig a bíróságok számára nagyon meghatároz, nehezen meghatározható, hogy mit is szolgál ez a ö, szabályozás. Módosítóink tehát azt a célt szolgálják, hogy világos különbséget lehessen tenni. Egyrészt a szolgáltatás nyújtási szabadsági érvényesülése között, másrészt azon tilalom között, hogy ezt ö, um, szubvertáljuk, megkerüljük, aláaknázzuk, ellehetetlenítsük. Ugyanakkor a bér munkavállalókra vonatkozó módosítókat is benyújtottunk, kölcsönmunka vagy, vagy kölcsönmunkavállalók. Nagyon fontos, hogy ezen kölcsönmunkavállalók munkavállalók azonos elbánásban részesüljenek. Létezik erről egy irányelv, de ugyanakkor vannak olyan kölcsön munkavállalók, akiket egyben ki is küldenek A országból B országba, B tagállamba. És rájuk is vonatkoznia kell az egyenlő elbánás elvének, ezt is megjeleníti, ezt a felvetést is megjeleníti egy-két módosítunk. Köszönöm szépen! Nekem is van két észrevételem. Az egyik a szoci szociális dömping kérdésére vonatkozik. Az azonos bér, az azonos munkáért, az azonos helyen elve abszolút érvényre juttatandó. De szélesebb kontextusban, a munkavállalók szabad mozgásának kontextusában érdemes volna kidolgozni az ugyanazt a munkát, ugyanazért a ö, <clears throat> ugyanazt a bért, ugyanazért a munkáért, ugyanannál a cégnél elvet páneurópai közegben, hiszen úgy tűnik, hogy a transnacionális cégek maguk szervezik meg a szociális dömpinget, ugyanis a különböző tagállamokban más-más bért fizetnek ugyanazért a munkáért, ez pedig teljesen az európai szellembe ütközik. Emlékezzenek csak vissza Szabéna esetére, ez egy régi ügy, a Szabena ügye. Ami pedig a közlekedés kérdésének hatályból való kivételét illeti, én emellett volnék már csak azért is, hogy a bizottság egy megfelelő jogalkotói szövegtervezetet tudjon elkészíteni, de azért is, hogy az ágazat munkavállalóinak aggájét eloszlathassuk. Úgy látom, hogy ketten kérnek szót. Löbre úr, először tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon világosan szeretnék fogalmazni a Nemzeti Front számára a kiküldetési irányelv elítélendő, mert az EU-n belüli e, szociális dömpinget eredményezett, és ennek katasztrofális hatásai vannak. Franciaországban nem kevesebb, mint 600 ezer kiküldött e, dolgozik e, e Franciaországban. A közvélemény nagyon ellenzi ezt Franciaországban, ezért nagyon fontos, hogy ezt az irányelvet önök most leszék. Én nem szeretnék ehhez asszisztálni, ezt az irányelvet már ráncfelvarrással sem lehet életképessé tenni. Két érdemi észrevételem lenne, az egyik a díjazás, az egyenlő díjazás elve, hát megpróbálnak méltányosságot kialakítani, a legkevesebb, a minimum az lenne, hogy a belföldi dolgozókkal azonos bérezésben részesüljenek az államok közötti verseny is fontos, azonban erre emlékeztetni szeretnék a kiküldetés időtartamát is korlátozni próbálják önök, ez üdvözlendő. 6 és 24 hónap között véleményem szerint a lehető legrövidebb legyen ez az idő, hiszen így lehet csak a kiküldetés tényleg ideiglenes jellegét biztosítani, úgyhogy ne tegye tönkre a szociális rendszert, a kiküldetést. Az Európai Unió egyáltalán nem szociális EU, ez ez az egyik legnagyobb sérelem az emberek számára, amit nap mint nap felvetnek. Most megpróbálják önök egy kicsit fényezni magukat, de én úgy gondolom, hogy a kiküldetési irányelvnek nem is szabadna léteznie. Mr. Sayer. Sayer úr, köszönöm szépen elnök úr. Elnézést, hogy ilyen goromba voltam és nem üdvözöltem az előadót, de egy másik szakbizottságból érkeztem rohamba. Most megteszem. De nem azért kértem a szót, hogy az etiket ügyében hozzászóljak, Regner asszony hozzászólása a szociális dömping vitára emlékeztet engem. Én nagyon óvatosan bánnék a megkerülés és a visszaélés kérdésével. Nyilván egy új szabályozásnak a rendellenességeket kell orvosolnia de ahhoz, hogy a megkerülést és a szabályokkal való visszaélést eh, kiküszöböljük, eh, nem elegendő, hogyha megtiltjuk az egészet. A két éves korlátozás, mert eddig ugye nem, nem volt korlátozás, ugye véget vett a szolgáltatásnyújtás szabadságának két év elteltével. Lehet, hogy túl kategorikus, amit mondok, de így van. Tehát eddig ilyen nem volt, most pedig lesz, ez egy korlátozás. Ez olyan, mm, mint hogyha az emberek közül ugye vannak olyanok, akik nem vesznek jegyet a vonatra, és ezért az összes utazót szankcionálnánk. Tehát igazából összességében kollektíve szankcionálnak így, hiszen mindig lesznek, akik visszajelnek a szabályokkal, sokkal kifinomultabb módja is van annak, hogy ezt megelőzzük jobban ellenőrizhető szabályozással például, de most azzal, hogy nem adjuk meg a szolgáltatásnyújtás szabadságát, nem biztosítjuk azt, mm, tudjuk, hogy milyen a szociális háttere mindennek. Nekem gondom van azzal, amit a kollégák említettek. Itt most az atombombát akarják egerek ellen bevetni de hogy visszatérjek az eredeti mm, mondandómhoz, mi a jogi szakbizottság vagyunk, és jobban meg kell, hogy vizsgáljuk a római szerződéssel való ütközést, az a jogalap kérdését, illetve az alapelvek kérdését, nem tudom, hogy jó dolgokkal foglalkozunk -e egyáltalán vannak olyan erők, amelyek a munkaerő szabad mozgását teljes mértékben meg akarják állítani. Éppen most hallottunk egy ilyen véleményt, és nem hiszem, hogy az ő malmukra kellene hajtanunk a vizet. Köszönöm szépen, Rozier asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet az előadónak, nagyon világosan ismertette a téteket. Úgy találom, hogy a hozzászólásoknál egy kicsit ugye eltávolodtunk eh, a eh, vita lényegétől. Köszönöm, hogy szólt, hogy túl gyorsan beszélek. Tehát a kiküldetési irányelv igazából a munkavállalók jogait védi, és lehetővé eh, teszi számukra, hogyha más országban dolgoznak, nem a kiküldő országban, hogy igénybe vegyék a származási országban őket megillető szociális jogokat. Ebből indul ki az irányelv eredetileg, tehát hogy a munkavállalók jogait biztosítsuk. A probléma az, hogy arra használják fel, úgy manipulálják, úgy forgatják ki az eredeti szándékából, a védő szándékából az irányelvet, hogy tényleg szociális versenyt teremtsenek, és bizonyos munkavállalóknak, akik bizonyos tagállamokba kerülnek kiküldetése, tehát őket megfosztják bizonyos jogoktól, mert hiányosságai vannak ennek az irányelvnek, és ezt szeretnénk mi most orvosolni annak érdekében, hogy a szociális versenyt, vagy az igazságtalan szociális versenyt megakadályozzuk, aminek a mind a fogadország munkavállalói, mind a kiküldött munkavállalók áldozatul esnek. Tehát mi azt próbáljuk megvalósítani, hogy garantáljuk, hogy ezt az irányelvet ne lehessen a munkavállalók jogainak megsértésére használni, arra, hogy megfosszák őket a jogaiktól. Az építőipart például nagyon érinti a szociális dömping, és azt halljuk onnan, hogy bizonyos építkezéseken dolgozó munkavállalók nem kapják meg az őket illető jogokat, tehát megkerülik az esetükben az irányelvet. Itt a díjazás kérdése is nagyon fontos, nagyon nagy szakadékok vannak a fizetések között. Itt megint csak a minimálbér szabályok kiforgatásáról van szó, tehát mi a tisztességtelen verseny ellen küzdünk, a szolgáltató társadalmi szabadságának nem sok köze van a kiküldetési irányelvhez. Ez a szolgáltatási irányelv területe, ugye a vállalatok, vállalkozások jogáról van szó, a szabad foglalkozásukról van szó, akik szabadon juthatnak szolgáltatás külföldön, nem a kiküldöttekről. Úgy gondolom, hogy az optimizmusnak kell fennmaradnia az eszmecsere végéig, amit hallottunk itt a vita bevezetőjében. Ugye az Európai Uniót úgy szokták időnként beállítani, hogy csak a piacokkal foglalkozik, és az európai emberekkel nem. Fontos, hogy ezt orvosoljuk. Regner asszony, tessék. Frau Rosier Nagyon köszönöm. Szeretnék én is egy kiegészítéssel élni az elhangzottakhoz, Rozier asszony által elmondottakhoz. Kavada úr, köszönöm, hogy kitért a közúti szállítmányozásra, ugyanis vannak olyan problémák, amelyek ezt az ágazatot érintik különösképpen. Nálunk ez nem csak kivétel, hanem ez maga a szabály. Vagyis látjuk, hogy a közúti szállítmányozási szektorban, ha valakinek mondjuk Ausztriában van a székhelye, közben pedig egy másik országban is alapít egy ideiglenes vállalatot, felbérel, felvesz sofőröket, vezetőket, akik alapvetően az osztrák székhelyel létesítenek szerződést, vagyis jogi szempontból Ausztriának dolgoznak, viszont a munkaszerződésüknek az alapja, ez az a szolgáltatás, amelyet Ausztriában végeznek, tehát csak erre él ez a munkaszerződés. A kiküldetési irányelvnek pedig nem szabadna lehetővé tennie az ilyen fajta visszaéléseket, hiszen ezek az alkalmazottak nem csak Ausztriában dolgoznak. A kiküldetésben dolgozókat, tehát megfelelőképpen kell védenünk. Vannak olyan kiküldetésben dolgozó munkavállalók is, akik igazából nem is dolgoznak kiküldetésben, tehát szerintem erre a problémára mindenképpen ki kell térni, semmiképpen sem kell a szabad szolgáltatás nyújtást fel <clears throat> megkérdezni. Köszönöm, itt az ugyanez a munka, ugyanez a bér, ugyanannak a vállalatnak, pán-európai értelemben ezt a kérdést ön elővette. Ahogy az asszonynak is, úgy önnek is azt kell mondanom, hogy részben nem értek egyet, ugyanis általánosabban kell néznünk ezt a képet a négy alapszabadság mentén, a piaci szabadságok mentén. Amiről most beszélünk, azt meg kell néznünk, hogy hogy hogyan tudnak a fizetések mentén versenyezni egymással a vállalatok. Úgy, hogy közben hozzáférnek a többi tagállamnak a piacához, a munkaerőpiacához is. Tehát ez egy, egy általánosabb kép, amelyet általánosabban kellene kezelnünk. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne felszólalni. Köszönöm, elnök úr. Franciául szeretnék felszólalni, hogyha van erre lehetőség. Nagyon köszönöm, hogy megadta a szót. Kezdésképpen szeretnék gratulálni őszintén a jelentéstevőhöz, jelentéstevőnek. Ugyanis ez a jelentés igencsak kiegyensúlyozott ezen a területen, már pedig nehéz kiegyensúlyozott szöveget írni. Szeretnék pár megjegyzéssel élni, nem a módosítókhoz, hiszen nem ez a szerep, szerepem itt, hanem egy pár gondolatot szeretnék megosztani önökkel, amely majd a jövendőbeli eszmecserékhez is hasznosak lehetnek. Először is vannak olyan módosítók, amelyeket a jelentéstevő, illetve a kollégák nyújtottak be, és amelyek a bizottság szövegének az egyértelmű tételét célozzák. Ez nagyon pozitív számunkra, ugyanis olyan szöveget szeretnénk, amely e, értelmezhető és ellenőrizhető. Tehát, hogyha ilyen irányban szükség van a jogi egyértelműség értelmében módosítókra, szerintem akkor jó úton járunk. A bizottságnak az egy, bizottsági javaslatnak az egyik fontos pontja, erre ugye ki is tértek, a javadalmazás, illetve a minimális fizetés. Szerintünk már ezzel is egyértelműbbé tesszük a szöveget, ugyanis bizonyos véleményekkel ellentétben, amelyeket itt, illetve máshol is hallhattam, a minimális, minimális fizetés az még nem egyértelmű. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mi fér bele melyik tagállamban ebbe a fogalomba. Emiatt pedig a gyakorlatban annak ellenére, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek protektív, nagylelkű módon alkalmazzák az irányelvet, az alkalmazása még messze nem hatékony. A javadalmazás fogalma ezt a kérdést is kezelni. A módosítók, amelyeket a jelentéstevő, illetve a többi szakbizottsági tag benyújtott, az, ezek a módosítók, a módosítókat nagyon pozitívan fogadjuk. Azzal ellentétben, amit itt hallhattunk, én elmondanám, hogy a bizottság nem javasol semmiféle időtartambeli határt. Ez fontos kiemelni. Tehát a bizottság nem javasol 24, or, 24, 24 hónapos időtartambeli korlátozást sem, semmilyen időtartambeli korlátozást lehetnek időtartambeli korlátozások lehet eh, ez az időtartambeli korlátozás, az az időtartam, amelyre szükség van a szolgáltatás elvégzéséhez. Ez lehet 26 hónap, lehet 3 év, mi nem akarjuk ezt korlátozni. A bizottság csupán csak azt mondja, hogy a kiküldetésről van szó, és mondjuk a kiküldetés 24 ö, hónapnál hosszabbra nyúlik, akkor ott már a, a munkaerőpiac kérdése is előkerül, és a befogadó ö, tagállam kell, hogy ezen ország legyen, amely a munkavállaló ö, munkavállalási országának számít. Vagyis az adott tagállamnak, a befogadó tagállamnak a munkajoga kell, hogy vonatkozzon az adott munkavállalóra. De ettől még az kiküldetés, különleges szabályokkal, de ez még mindig kiküldetésnek számít, viszont a szabályok mások, mint a 24 hónapnál kevesebb időtartamú kiküldetés esetén. Nekünk, a, a bizottságnak a irányelv jogalapja alapján, illetve a szerződés alapján nem lehetne értelme annak, hogy a szolgáltatás nyújtást valamilyen időtartambeli korlátozással szabályozzuk hogyha bizonyos időtartamot mondjuk túllép a kiküldetés. Hogyha szabad, akkor még kettő megjegyzésem lenne, és aztán már nem is húznám tovább az eszmecserét. Először is a, a transzparencia, az átláthatóság kérdése, amelyre bizonyos képviselők felhívták a figyelmet. A transzparencia alapvető fontosságú a szolgáltatás nyújtók számára, természetesen, és a munkavállalók számára is, ugyanis tudniuk kell a munkavállalóknak, hogy milyen jog vonatkozik rájuk melyik tagállamban. Elengedhetetlen fontos a felügyeletek, illetve a munka ellenőrzések alapján, hogy ez a transzparencia megvalósuljon. A 2014-es irányelv a, is kitél erre. Az ötös cikk kimondja, hogy a befogadó tagállamnak egyértelművé kell tennie, hogy a kiküldetésben dolgozó munkavállalókra milyen munkajogi szabályok vonatkoznak, például az általános kollektív szerződések értelmében. Ez a 2014-es irányelv ötödik cikkében már benne van, és a bizottság nagyon nyitott olyan módosítókra, amelyek a transzparenciát, az átláthatóságot még jobban növelnék, már ami a munkavállalók munkavállalási körülményeire, körülményeire vonatkozik a különböző tagállamokban. Így teherjáró, teherhárul a befogadó országokra, ugyanis publikálniuk kell ezeket az információkat például honlapokon, viszont a munkavállaló, illetve a vállalati tudják, hogy milyen jogok, milyen jogszabályok vonatkoznak rájuk. Végezetül pedig még mindig a 2014-es irányelvhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy a bizottságnak a javaslata, javaslatának az a cél, nem az a nem az a célja, hogy az alkalmazást jobbá tegyük, erről szól a 2014-es irányelv. Még mindig látjuk, hogy az átültetés bizonyos tagállamokban sok időt vett igénybe. Mm, az alkalmazással kapcsolatban semmiféle hátralépést, visszalépést nem akarunk, nem akarunk eszközölni, erre már az előző irányelv tér ki. Tehát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos módosítók, amelyek ebbe az irányba mutatnak, azok olyan, mintha az alkalmazást kérdőjeleznék meg, illetve az alkalmazás hasznosságát kérdőjeleznék meg, pedig a 2014-es irányelvről még nincs tapasztalatunk, még senki nem tudja, hogy ezt hogyan alkalmazzák, tehát hogyha szabad, akkor erre felhívnám a figyelmet. Ez a szöveg tehát ennek a szövegnek, a mostani irányelvnek, a munkakörülményeknek a javítása a célja. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van még az előadóhoz, a menetrend, az időzítés tekintetében. Jegyzeteimben azt látom, hogy a szakbizottságban május 30-án akarunk szavazni de akár június 20-ára is halaszthatjuk ezt a szavazást. Mivel számol Kavad a kollega? Május 30-al? Je ne suis pas en état de vous répondre aujourd'hui. Nem tudok erre most válaszolni, elnök úr, de a hét végéig válaszolni fogok, hogyha az úgy rendben van. Ha már nálam van a szó, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, és nagyon jó, hogy ilyen professzionális légkörben tudunk vitát folytatni. A javaslat maga is nagyon megfelelő, realista alapokon áll, és rendelkezésére állok a kollégáknak. A, a ahhoz, hogy eh, közelíthessük az álláspontokat, még a szörnyű helyzetekben is kell, hogy maradjon humor. Eh, Regner asszony és az ön javaslata eh, tényleg szíven talált. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a 14. napi rendi pontot, és a 12-esre térünk vissza online platformok és a digitális egységes piac. És megadom, megadom Dögrip asszonynak a szót, aki az előadó. Monsieur le Président! Köszönöm, elnök úr! Valóban ma délelőtt kell megbeszélnünk azokat a módosítókat, amelyeket a véleménytervezetemhez nyújtottak be az online platformok és digitális egységes piac ról szóló ITRE IMCO jelentéshez készített véleményemhez. Nagyon jelentős 90 módosított nyújtottak be, ez nagyon tiszteletre méltó, valószínűleg még tovább emelem én is ezt a számot, mint egy 15 önmódosítót is készítettem, hogy az eredeti javaslatomat pontosabbá tegyem, kiegészítsem, gazdagítsam, hogy úgy mondjam tehát a véleménytervezet eredeti szövegét, amit néhány heten jutottam be, én is módosítanám. Az árnyékelőadók és más kollégák módosítói, amelyeket köszönök, nagyon különböző, nagyon érdekes témákat ölelnek fel, ma délelőtti eszmecserében néhány fő témára szeretnék összpontosítani. A benyújtott módosítók nagy része ezek irányába konvergál. Ismeretes témák ezek. Az online platformokkal, a digitális egységes piaccal kapcsolatosan kollégák nagyon sok módosítót nyújtottak be, a következő témákról, a platformok definíciója, a szabályozás kialakítása, ugyanakkor a platformok felelőssége és a szellemi tulajdon jog tiszteletben tartása mindenki számára fontos itt a júriban illetve a káros tartalmak terjesztésének kérdése is sokakat foglalkoztat. Aztán a B2B platformok témája, tehát a kereskedelmi partnerekkel együtt létrehozott platformok kérdése, aztán az adatok, és az algoritmusok átláthatósága is lényeges kérdés. Nem soroltam fel az összes módosítót egyenként. Nyilvánvaló, hogy a platformok definíciója fontos, mert nagyon sokféle tevékenység eh, folyik. Eh, fontos, hogy lássuk, hogy mit szabályozunk nagyon sokan nyújtottak be módosítót ezzel kapcsolatban, megpróbáljuk közelíteni a véleményeket. Igazából a módosítók pontosítás irányában hatnak a platformok definíciójánál. A második téma pedig a felelősség kérdése. 81 módosító érkezett, és eléggé konvergálnak a vélemények a benyújtott módosítók elég nagy többsége a világosabb, pontos szöveg megfogalmazás mellett vannak az online platformok felelőssége terén, egy sor területen. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen többségi vélemény kezd kialakulni a definícióknál és a felelősség témájában is a platformok vonatkozásában és a módosító konvergenciájára támaszkodhatunk. Nagyon örülök, hogy több kollega is a gyakorlati tevékenység méltányossága és átláthatósága mellett van. Nem fogom húzni az időt, ami a szellemi tulajdon tiszteletben tartásának kérdését illeti, itt is egy sor módosító abban az irányban hat, amiben én is hiszek, saját módosítóimmal is egybevágnak, ugye más területeken is, ugye az infoszok irányel felvizsgálatánál, stb. foglalkozunk ilyesmivel. Úgy gondolom, hogy talán sikerül majd kompromisszumot kialakítani oly módon, hogy a többségi vélemény a digitális platformok által a szellemi tulajdonjog tiszteletben tartása irányába hatnak majd. Mm. Úgy gondolom, hogy nem minden módosítót lehet majd kompromisszumokba belefoglalni. Két más, a két másik parlamenti szakbizottságnak mindenképpen koherens véleményt kell majd küldenünk hogy irreális kompromisszumokat ne keressünk, fontos a következetesség, a koherencia, és megvan a jó alap ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, zenék előadókkal együtt fogok működni, az összes módosított megpróbálom figyelembe venni, még nem jelentettem be az oldói egyeztetés időpontját, elnök úr, de úgy gondolom, hogy nyugodtan tudunk együttműködni, mert nincs semmilyen égető kényszer. Úgyhogy a munkatársaink folyamatosan tudnak egyeztetni írásban is, és viszonylag hamar Hm, összehozhatunk majd egy szóbeli megbeszélés, hogyha hivatalos shadow meetingre van szükség, akkor olyat is fogunk tartani. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy be tudjuk majd tartani a menetrendet, és május harmadikán szavazni tudunk majd erről a véleménytervezetről. Ennyit akartam mondani, és bízom benne, hogy elég világos voltam. Nagy figyelemmel fogom meghallgatni az összes képviselőtársat, és válaszolok szívesen a kérdésekre. Köszönöm. Uh, any request for the floor? Uh, Mr. Kofferati. Ki kéri a szót? Koferati képviselő. Grazie, ringrazio. Köszönöm szépen, köszönöm Lögri asszonynak a munkát, amelyet végzett. Ez egy jó kiindulási pont, ez alapján folytathatjuk a munkát, és köszönöm, hogy jelezte, hogy készen áll arra, hogy gyorsan folytassuk és egyben befejezzük a munkát, figyelembe véve a májusi határidőt. Úgy gondolom, hogy vannak bár problémák a szövegben, de ezek nem meghaladhatatlan problémák. Politikai családom számára van egy-két kérdés, e, kérdéseket módosítóká alakítottuk. Az egyik kérdés a felelősség definíciójára vonatkozik. Nagyon fontos, legalábbis úgy gondolom, hogy azért, hogy e, a felhasználókat és a fogyasztókat védjük, e, kiszámíthatóbbá tegyük a rendszert, a platform definíciója tekintetében is, és pontosan meghatározok a felelősség kérdését is. Ugyanilyen fontos az átláthatóság, az algoritmusokra vonatkozó átláthatóság kérdése. Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok beavatkozzanak annak érdekében, hogy a megjelenő hibákat korrigálják az algoritmusokon belül. Nagyon érzékeny ugyanakkor a személyes adatok védelmének kérdésem, hiszen újton újra látjuk, hogy a személyes adatok néha nyilvánosságra kerülnek, a privacy kapcsán nagyon sok munkát végzünk, és ezt a tényt figyelembe kell venni, eh, különösen a dosszié kapcsán. A személyes adatok védelme egy olyan kérdés, amelyet nem lehet alulértékelni, melynek fontossága a megfelelően értékelendő. Ami pedig a platformokat illeti, ugye a platformoknak kettős kihatása van, új munkaformát teremtenek, de ugyanakkor a meglévő foglalkoztatási formákat gyakran tönkreteszik. Persze nem szabad, hogy féljünk a munkaerőpiac változásaitól, de akkor, hogy ha a munkavállaló az egyik munkaviszonyból a másik munkaviszonyba lép át, és úgy lép át, akkor ezen átalakulás folyamatát kiszámítható pontos szabályokkal kell szabályozni. Éppen ezért fontos például, hogy a platformok, az online platformok általi munkaformákban is a gyűlökezés, illetve szakszervezeti szabadságot is szabályozni kell. Így biztosítva, hogy a munkaerőpiac általában szempontjai is érvényesüljenek, megakadályozva ú, így, hogy akadályokba ütközön ez az átalakulás. Egy további érve, amely nagyon kényes, és amelyet nagy figyelemmel kell megvizsgálni, ez pedig az adózás kérdése. Arra van szükség, hogy olyan adózás működjön, mely uniform, egységes, mind az offline, mind az online szolgáltatásokra vonatkozólag. Eznek az elvnek minden cégre vonatkoznia kell. Nagyon fontos az, hogy a cégek abban az országban fizessék az adót, ahol a nyereséget elérik, ahol a tevékenységüket folytatják. Meg kell akadályozni az olyan jelenségeket, amelyekről például a Panama Papers Adhok Bizottság foglalkozik, az adó elkerülés vagy az adócsalás kérdését meg kell akadályozni. Persze látjuk, hogy adóversengés áll fenn az a tagállamok között, de ezt igyekszünk megakadályozni. Végezetül, de persze nem fontossági sorrendben végezetül, a kitett a nehéz helyzetben lévők védelme, elsősorban a gyermekek védelme kérdéséről beszélni kell. Hatalmas veszélynek vannak ők kitéve, hogy a szexizmus, a rasszizmus vagy a gyűlölet szintás, a terrorista cselekményekre való ö, szítás ö, veszélyének vannak kitéve. A kiskorúak a leginkább veszélyeztetettek, a legkevesebb védelemmel rendelkeznek, éppen ezért ezt a kérdést ö, a figyelem homlok terébe kell állítani. Ennyit akartam mondani, és persze, ahogy mondtam, Örömmel dolgozom együtt az előadóval, remélem, hogy gyorsan sikerül majd a dossziét befejezni, és persze remélem sikerül majd a véleményünket is megjeleníteni a közös munkában. Köszönöm. Reda asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A kompromisszumos módosítókra várunk a dosszié kapcsán, hiszen eléggé szorít az idő, úgy gondolom, nagyon fontos a témában figyelembe venni, hogy létezik már egy hatályos jogszabály, de gyakran a tagállami végrehajtás vagy az átültető törvények nem eléggé egységesek. Ezért sok probléma éppen a meglévő jogszabályok nem koherens vagy inkoherens végrehajtására vezethető vissza. Ezért hasznos volna, hogyha bizottság ezt a kérdést tisztázná például a meglévő intermediári vagy köztes felelősségvállalási rezsim szabályozását át lehetne tekinteni. Hasznos volna a notice and action, a bejelentéstétel és az ez alapján a meghozott lépések kialakításáról szóló rezsimről, meg hiszen a, ezen felül pedig a már meglévő jogszabályok végrehajtása hiányos. A platformok már ma is sürgősséggel kell, hogy levegyék a platformjukról az illegális tartalmat, hogyha tudomásukra jut ez, de gyakran ez nem történik meg. A Facebooknál néha egy hétbe is telik, mire egy user kérésének eleget tesznek, hogy az illegális tartalmat eltávolítsák eh, az oldalukról. Nem új jogszabályra van itt szükség, hanem a meglévő jogszabály hatékonyabb alkalmazására. Az intermediary liability öm, rezsim a köztes szereplő felelősségvállalását szabályozó rendszert, tehát meg kell erősíteni, és biztosítani kell, hogy a jogszabályt egységesen azt használják, érvényesítik az Unió minden országában. Ezért célra vezető volna, hogy azt a kérdést megvizsgálnunk, hogy a bizottság hol készítsen elő új javaslatokat, úgy, hogy a ne párhuzamos javaslatokat készítsen elő a már zajló jogalkotói eljárással, tehát az e-privacy vagy az audiomediális szolgáltatásokról szóló kezdeményezésekkel ne jöjjönek létre párhuzamos javaslatok. Ezt is tisztázni kéne, hogyan végezhetné a bizottság ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy a meglévő elkereskedelmi keret szabályait érdemes betartani, és persze várjuk a bizottság javaslatait, hogyan lehet ezt jobban kiegészíteni, és ez alapján tudjuk mi is jogalkotói munkakat folytatni. Nem tudom, hogy a bizottság kéri a szót. Kéri. Köszönöm szépen, Werner Stink vagyok a DJ Connect-től és itt vannak kollégáim is. Egyrészt nagyon örülök, hogy ennyire érdekli önöket ez a kérdés. Kiinduló pontunk az egész platform kommunikáció területén egy pro-innováció, pro-platforma megközelítés volt, hiszen felismertük, hogy a platformok milyen fontos szerepet játszanak az új gazdaságban, mennyire segítik eh, a kereslet kínálat összetalálkozását, a piacok kiszolgálását. Ugye Koferáti úr a munkahelyekről beszélt, nem csak a munkahelyekről, nem csak az on és offline ö, gazdaság munkahelyeiről van szó, nem. Normál kis és középvállalatok is használják a platformokat azért, hogy az emberekhez eljuttassák a szolgáltatásaikat, a termékeiket. A KKV-k például a platformok segítségével Európán kívül exportálják a termékeiket. Nem lehet külön választani már a, az off és az online gazdaságot, sokkal inkább egy egészséges ökoszisztémára van szükségünk, gazdasági környezetre van szükségünk, mely jó a fogyasztóknak, jó a szolgáltatóknak, jó a gazdaság szereplőinek. Tisztában vagyunk vele persze, hogy vannak szabályozandó kérdések, de fontos, hogy a szabályozási javaslat során technológiailag semleges, arányos, bizonyíték alapú javaslatokat készítsünk el. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a megfelelő lépéseket tesszük. Egyrészt a platformok és a biznisz hat, életét ne nehezítsük meg, de ugyanakkor persze az európai platformok ügyét nem akarjuk megakadályozni, mi több azt akarjuk, hogy az európai platformok növekedjenek, létrejöjjenek és növekedjenek. Ezen felül a digitális belső piacot is el akarjuk érni, és segíteni akarunk abban, hogy ne fragmentált válaszokat adjanak az egyes tagállamok, így akadályozva a digitális belső piac kialakulását. Ez is egy szempont, amelyet megvizsgálunk. Ami pedig a felelősségvállalás és a tisztességes fellépés kérdését illeti, Reda asszony már beszélt arról, hogy ezek a kérdések a copyright reform, a, az elkereskedelmi szabályozás és más szabályozásokban szerepelnek, ugyanakkor a felelősségvállalási rezsim, a liability rezsimet külön vizsgáljuk a közlemény folyamányaképpen. Megelősíthetem, hogy az elkereskedelmi irányelvet fenntartjuk, nem készítünk elő ennek átalakításáról javaslatot, de ugyanakkor az általános keretre figyelemmel vagyunk, és megvizsgáljuk azt is, hogy van-e szükség új jogszabályalkotásra. Erre nem tudok ma válaszolni, de jövő hónapban igen, hiszen a bizottság addigra a középtávú áttekintési közleményét elkészíti a digitális belső piacról. Ebben térképezzük fel, hogy önkéntes intézkedésekre szükség van a platform üzemeltetők részéről, vagy jogalkotó intézkedésekre szükség van a jogalkotók részéről. Mondom, jövő hónapban válaszolunk erre. Kiegyensúlyozott intézkedésekre van szükség. Egyértelmű, hogy az illegális tartalmakat hatékonyan kell eltávolítani, de ugyanakkor gyakran a jogszabályok olyan ösztönzőket tartalmaznak, amelyek alapján a platformok maguk döntenének, hogy mi tekinthető illegális tartalomnak, mi nem. Tehát kvázi arra ösztönözzük őket, hogy maguk saját döntésükkel távolítsanak el tartalmat. Ez nem kívánatos, hogy cenzorként működjenek. Fontos, hogy a csekkek és a belenszek, a fékek és az egyensúlyok rendszere itt is működjön, és persze biztosítani kell, hogy a szólásszabadság, a ott a szabadsága érvényesüljön. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, fontos, hogy ne rohanjunk bele a dologba szabályozással is túl korán, túl szigorú szabályokat fogadjunk el. A B2B kapcsán is mm, szabályozásokat készítünk elő, jelenleg feltérképezzük a helyzetet, kézenfekvő, hogy sok B, sok cég, sok biznisz bizony nagyon függ a nagy platformoktól, a piachoz jutásukat segítik ezek a platformok. Az is világos, hogy egyensúlytalan erőviszonyok alatt kultak ki, mi több, egy csomó bizonyítékunk van arra vonatkozólag, hogy a kis ö, cégek nem tudnak korlát kellőképpen a core bizniszükre szolgáltatások, áruk nyújt, termelésére nyújtására koncentrálni, azért, mert a platformokkal meggyűlik a bajuk, hogyha például egy platform levesz egy szolgáltatást, vagy hátrébb sorolja, vagy az algoritmus ezt nem találja meg kellőképpen, akkor valamilyen jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani a cégek számára. Összességében hiányzik a transzparencia, az átláthatóság, általában a jogorvoslat érvényesítésének lehetősége hiányos. Mit tehet egy kis cég? Hogyan tudja javítani a helyzetet, hogyha valamilyen sérelem érte egy platform részéről? rohanva, de nem kapkodva dolgozunk a bizottság házatáján, hogy jövő hónapig elkészítsük a középidős áttekintést, és persze örömmel folytatom az önökkel való együttműködést is. Köszönöm szépen. Még az előadótól azt kérdezném meg, hogy a szakbizottsági szavazást májusra terveztük. Melyik napot preferálja? Ugye, ha jól tudom, akkor két ülésünk is van, az egyik a hónap elején, a másik a végén. A harmadik, a negyedike és 28-29-e. Elnök úr, őszintén szólva, én arra számítottam eddig, hogy május elején szavazni tudunk. Én nem is igazán gondoltam rá, hogy május végén is van ülésünk. Majd még akkor visszatérnék erre az adókkal megbeszélve értem, hogy ön szerint vagy a május elejé, vagy a május végi szakbizottsági ülésen mm, lehetne a szavazásra sort keríteni. Mm, nagyon gyorsan utána nézek, hogy milyen szempontokat kell figyelme venni, és válaszolni fogok erre hamarosan. Okay. Okay, I'm informed that in order to, to match the IMCO, IMCO time, time ahhoz, hogy az IMCO menetrendhez alkalmazkodjunk, május végén kell szavaznunk. Igen, én elég gyorsan akartam haladni, mert valahogy úgy értettem, hogy az IMCO szeretne minél hamarabb hozzáférni a véleményünkhöz, ezért gondoltam, hogy május harmadikán tudunk már szavazni. Van-e fél percem arra, hogy a két kollégának most válaszoljak? Nem, most nincs. De, de azért még erre van idő. Jó, Kofferáti úrnak nagyon röviden mondom, hogy feljegyeztem az összes lényeges pontot, amit ő megemlített. A 77-es módosítója a kiszolgáltatott veszélyeztetett emberekről, gyermekekről, 76-os, az adózással kapcsolatos, egy kicsit el is tér a mi a működési területünktől, érdekes. A 48-as módosító, Koferáti úr a munkavállalók működési feltételeivel is foglalkozik a platformoknál, erre is volt figyelme Koferáti úrnak a 66-os, 67-es módosító is kapcsolódik az algoritmusok átláthatóságához, az adatvédelemhez. Értettem, hogy Redászony mit mondott, a bizottság is pontosította ezt a szempontot, tehát nincs senkinek olyan szándéka, hogy a korlátozott felelősségi rendszert, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv híres 14. cikke szabályoz, ugye itt korlátozott a felelősség, ez nem akar senki hozzá nyúlni. Az szerzőjogi irányelv felülvizsgálatánál a 13. cikk, 14. cikk közötti vita ismeretes előttünk. Az Imkónak és Itrében küldött véleményükben kiegészítést javasolhatunk az elkereskedelmi irányelv korlátozott felelősségi rendszeréhez, ugye a 2000-es évek elején született ez az irányelv. Nem is nyújtom tovább a szót, hamarosan újra eszmét cserélünk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk a 14-es napi rendi ponttal a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról számolnak be nekünk, illetve két előadó van, egyikük jó magam, a másikuk pedig Richard Corbett Március 27-én a munkacsoport megtartotta a hetedik ülését. A tagok el cseréltek az egyszerűsítésről. Norbert Schackstedterrel az Evaluation Regulatory Fitness and Performance eh, egység vezetőjével a bizottságnál, illetve Kaufmann eh, asszonynal, aki a mi szakbizottságunk előadója a REFIT jelentés vonatkozásában. Kaufmann asszony általánosságban eltekintette a refit jelentés eh, helyzetét, és nyolc fő témát emelt ki, a bizottság 2016 júliusi falóapja és a jelentése összevetése módszerével. Az első ezek közül a jogalkotás minősége fontosabb, mint a mennyiség, az egyszerűsítésnek nem szabad negatív társadalmi, szociális és környezeti hatásokkal járnia, a sunset záradékok csak két feltétellel kerülhetnek be az időkorlátozott aktusokba, és nem szabad, hogy jogbizonytalansághoz vezessenek, a felülvizsgálati záradékok pedig csak szükség esetén alkalmazandóak, a szociális párbeszédnél az egyszerűsítés nem szabad, hogy a szociális partnerek szerepét veszélyeztesse, a tervezett jogalkotási aktusoknál egyértelműen meg kell erről állapodni az intézményeknek. A KKV teszt nem szabad, hogy a foglalkoztatottak jogait veszélybe sorolja, ugyanolyan védelmet érdemelnek, mint a nagy cégeknél, a túlszabályozás terén, a felesleges adminisztratív teher egyharmada a túlszabályozásnak köszönhető, de időnként a tagállamok javítják a szociális környezeti sztenderdeket, amelyeket EU szinten meghatároztak, végül pedig a jogszabály visszavonása esetén, hogyha a bizottság visszavon egy javaslatot, amikor az EP már a véleményét kifejezésre juttatta, akkor ezt az álláspontot a bizottságnak figyelembe kell vennie. Zágstetter úr azt mondta, hogy az Európai Bizottság nagyon elkötelezett az iránt, hogy a REFIT program keretében csökkentsük a jogszabályi terheket, szabályzási terheket, folyamatosan tesztelik az EU jogszabályokat, miszerint azok célszerűek-e és a leghatékonyabb módon szabályoznak-e. Ami a túlszabályozást illeti felszámolásának az egyik legfőbb akadálya véleménye szerint a világos definíció hiánya a kvantitatív és kvalitatív tájékoztatással, információval kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy ez a tájékoztatás, ez az információ beszerzés mindkét területen fontos, de a kvalitatív adatokat nagyon nehéz beszerezni a tagállamoktól. Egyébként pedig az ENVI szakbizottság részéről Valéán asszony hangsúlyozta, hogy a kvalitatív és környezeti szempontoknak éppen olyan súlyjal kellene szerepelniük, mint a kvantitatív, szociális és gazdasági tényezőknek a hosszú távú hasznot a környezet számára és a közegészségügy számára nehéz kvantifikálni, ezért inkább a kvalitatív aspektekre kellene koncentrálni. Részemről ennyit tudok eh, mondani. Lehet, hogy Kaufmann asszony szeretné ezt kiegészíteni. Nem, nem szeretné. Akkor úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és következik a 15-ös, 16-os eh, napirendi pont, amelyeket együtt fogunk megbeszélni a látássérültekre vonatkozó bizonyos intézkedésekről van egy szó. Anderson úrnak, az előadónak adom meg most a szót. Köszönöm szépen. Két olyan javaslatról van szó, amelyek a marakesi egyezményt valósítják meg, a vakok és gyengénlátók számára hozzáférhető kiadványokról van szó. A probléma azzal van, hogyha még nem hallottak volna engem erről szólni, hogy amikor egy könyvet, egy kiadványt látássérültek számára hozzáférhető formátumban előállítjuk. Nagyon nehéz az egyik országból a másikba átvinni ezt a kiadványt, mert a nemzeti határok bizony akadályozzák a kereskedelmüket, az eljuttatásukat, és így nehezebben férnek hozzá a vakok, gyengellátók a könyvekhez. Könyv éhínség van, hogy a gazdag országokban vannak ilyen kiadványok, de uh, nagy többsége látóknak nem ilyen országokban él. A marakesi egyezménynek az a célja, hogy a könyvekhez, kiadványokhoz könnyebb legyen hozzáférni az EU-n belül is, meg az egész világon. Most uh, folyik a háromadalú egyeztetés Ehm, hétfőn került sor az első ülésre, előrelépés történt a definíciók terén, úgy gondolom, hogy a technikai, szakmai csapat nagyon jó munkát végzett ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog nagyon fontos, amiről beszeretnék számolni, ez a jogalap kérdése, ugyanis az Európai Unió bírósága a marakesi szerződésről kiadott legutóbbi véleményében úgy találta, hogy a 207-es szerződéses cikket nem használhatjuk jogalapként a rendelethez, úgyhogy másik jogalapot kellett találni. Sikerült a háromoldalú egyeztetésen a 114-es cikkben megállapodni, ez működik, jó elképzelés, bízom benne, hogy a Júri Szakbizottság májusban véleményt tud mondani a májusi második ülésén a jogalap változtatásról. Természetesen vannak még függőben lévő témák, problémák. A legfontosabb a 11-es preambulum bekezdéshez kötődik az irányelvben, ahol nagyon erőteljes a parlament álláspontja, mi szerint a marakesi megállapodás működőképessé kell tenni javítania kell ennek a megállapodásnak a vakok könyvekhez való hozzáférését nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is, nem szabad külön szabályokkal, kivételekkel nehezen működtethetővé tenni ezt a marakesi megállapodást, ki kell használni a potenciáját annak. Van egy erőteljes álláspontunk, és optimista vagyok a végkimenetet illetően. Folytathatom még, elnök úr, de hát ketyeg az óra. Nem akarjuk sem, sem akarunk semmit sem ráerőltetni erre. Örülök, hogy optimista. Ehhez az anyaghoz szükség van optimizmusra, ugyanis már annyi időt töltöttünk ezzel az anyaggal, de ez nem felel meg az eredményeknek. Pedig az eredményeket sürgősen el kellene érnünk. Úgy látom, hogy senki nem kért szót, nem tudom, hogy a bizottság szeretne felszólalni, a bizottság sem szeretne felszólalni. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor lezártuk ezt a napi rendi pontot. Most pedig folytatjuk a 17. napi rendi ponttal. Bizonyos uh, szubszidiaritási kérdésekről van itt szó. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy lesz egy Júri Libe együttes ülés a bírák és jogászok képzéséről. Ezt majd a Jan 2Q2 teremben fogjuk megtartani, úgyhogy arra bíztatom a képviselőket, hogy vegyenek részt ezen a munkaértekezleten. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak a délelőtt folyamán.